A március 28-29-i plenáris ülések jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésükre állnak. Kérdezem, van-e kifogásuk? Nincs, akkor így ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. Dimitas Stojanov november 8